Most pedig köszöntöm Krusz biztost, és a következő napi rendi pontunk az Európájánál fejlesztés következő szakasza című jelentés. Látom Helga Trüppel előadót, úgyhogy meg is adom neki a szót. Parancsoljon! Elnök úr, tisztelt Krusz biztos asszony, az Európájánál ez lenne ugye a nagy európai digitális projekt az Európai Unióban, a nagy kulturális projekt. Mit jelent ez a projekt? Ez egy digitális könyvtár, egy digitális múzeum, és egyben egy digitális archívum is. Méghozzá az európai kulturális örökséget testesíteni meg, és hozzáférést hivatott biztosítani mindazon polgárok számára, akik nem csak az Európai Unión belül élnek, hanem világszerte. Az Európeánál 2008. novemberében vette kezdetét, ezer kulturális intézmény járult hozzá ennek a felépítéséhez, 150 partner szervezettel működik együtt. Eddig körülbelül 6 millió művet sikerült az Európai Kulturális Örökségből digitalizálni. 2010 júniusáig a cél, hogy 10 millió művet digitalizáljanak, 2015-ig pedig 15 millió művet szeretnénk eh, látni itt. Látható tehát, hogy ez egy nagyon nagyra törő projekt, és eh, rendkívül fontos az Európai Unió számára. Egészen eddig az e-Content Plus program és a tagállamok együtt finanszírozták. Ugyanakkor a helyzet az, hogy a digitalizálás sebessége tagállamoként nagyon eltérő volt. Franciaország esetében több mint 40%-os ez az arány, Németországban 16%, de sok egyéb tagállam ennél rosszabb eredményt ért el eddig. Ugyanakkor ez egy közös európai projekt hivatott lenni az európai digitális politikán belül. Különösen fontos tehát megértenünk azt, hogy ez egy nyilvános kulturális létesítmény, és ezt nyilván érthető okból hangsúlyozom, ugyanis az e-books a Google projektjéhez ez a projektje mellett kell, hogy ez létezzen, hiszen nem, azt, nem szeretnénk, hogy monopól helyzetben, monopól kézbe kerüljön az európai kultúra, hanem szeretnénk egy nyilvános kínálatot biztosítani az európai polgárok számára, és szeretnénk befolyást gyakorolni erre, mert ezzel biztosíthatjuk azt, hogy az európai polgárok tényleg politikai befolyást képesek gyakorolni. Nem jelent problémát az, hogyha nem szerzői jog alá eső művekről van szó, tehát a public domainhez tartozó művekről van szó, de sokkal problémásabb a helyzet, amikor úgynevezett gazdátlan művekről van szó. Olyanokról, amelyekre még vonatkozik a szerzői jog, de nem lehet azonosítani a szerzői jog birtokosát is. Vannak szerzői jog védelme alá eső művek is. Tehát, hogyha az Európeánán egy nap szeretne a szerzői, jog, szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat is tartalmazni, akkor egy díjat kell megszabni, hiszen a kulturális értéket tönkretennénk ennek hiányában a kulturális piacon. Tehát egyfelől azt szeretnénk elérni, hogy gyorsan és hatékonyan valósuljon meg a digitalizálás, egyidejűleg azonban a szerzői jogokat védeni kell, mert csak így tudjuk az Európai Unión belüli kulturális sokszínűséget fenntartani. Éppen ezért egy konszenzusos megoldásra van szükségünk a gazdátlan művek esetében, és pontosan fel kell kutatni, hogy a szerzői jogtulajdonosok kik ha a Lisszaboni stratégia utáni helyzet esetében megnézzük a 2020-ra vonatkozó stratégiát, a gazdaság modernizálásáról beszélünk, a digitális társadalomról, a kulturális sokszínűségről, akkor az EU 2020-as programból az Európeánát is finanszíroznunk kell. Természetesen úgy, hogy bevonjuk a tagállamokat, hiszen ez egy közös európai projekt kell, hogy legyen. Éppen ezért szükséges elindítanunk egy kampányt, és remélhetőleg magánfinanszírozást is be kell vonnunk, hogy mindenki csatlakozzon az Európeánához. De le kell szögeznünk azt is, hogy a polgárok és főleg a fiatalok figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy létezik ez a kínálat, hiszen sokan nem is tudnak még róla. Ez tehát most a közös nagy feladatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Piotr Boris úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európeána jelentős áttörést jelentő eredmény, és feladatunk most már az, ezzel, ezzel is, hogy népszerűbbé tegyük kulturális örökségünket. Nem pusztán egy könyvtár, ez, hanem egyfajta archívum, virtuális múzeum is és Chopin-től Mária Curie-ig ott szerepelnek rajta azok az európai nagyságok, akiknek munkáját ismertetni szeretnénk. Ugyanakkor nem szabad megengedjük, hogy az alacsonyabb minőség felé csúszson ez az európai projekt. Gondolnunk kell ugyanakkor a gazdátlan művekre is, hogy itt is a szerzőjogokat figyelemmel kísérjük, valamint gyorsítsuk a digitalizáció folyamatát. Ez mindez szükséges ahhoz, hogy végül sikerre jön ez a projekt. Köszönöm szépen, mondja az elnök NCU képviselő a következő zászóló. În calitate de raportor pentru opinia Comisiei ITRE pe raportul european a etapelor următoare, salut... Köszönöm, elnök úr. Mint az energetikai szakbizottság fogalmazója, szeretnék megköszönni a jelentéstevő munkáját, és remélem, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi azokat az ajánlásokat, amelyeket megfogalmaz a szöveg. Az eszmecsere során megbeszéltük, hogyan lehet megszervezni a websájton ezeket az információkat, hogyan lehet a digitalizációs normákat meghatározni és beállítani, valamint a reklámozás, a hirdetés ügyeiről is szót ejtettünk. Több következtetést született ezen eszmecsere során, remélem, hogy ezek a, ezeket megszívleli az Európai Bizottság. A finanszírozási kérdésekre is, meg a, a weboldal megszervezésének, valamint a háttérben levő adatbázisok megszervezésének ügyeit is figyelembe kell vegyük. Az Európai Parlament ajánlásai, valamint az Európai Bizottság, illetve a szakbizottság ajánlásai reményeink szerint sikerre viszik ezt a projektet, és ezáltal az Európai Unió egésze látja ennek hasznát. Takula. Köszönöm szépen, Takula úr. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Tisztelt elnök úr, először is Trüppel előadónak szeretnék köszönetet mondani ezért a kitűnő jelentésért. Tavaly a szakbizottságban ezt már megvitattuk, és tudom, hogy kitűnően megbírkozott ezzel a feladattal. Ezt láthatjuk magán a jelentésen. Valóban szükségünk van Európában egy ilyen projektre, hiszen én Európát egy értékközösségként értelmezem. Ugyanakkor Európa egy kultúrközösség is. 27 tagállam van az Európai Unióban, mindannyian egy óriási kulturális örökséggel rendelkeznek. Most pedig, amikor az információ úgynevezett autópályákon cirkulál, akkor ezt így könnyebben el tudjuk jutatni a polgárakhoz. Tehát megéri az, hogy többet fektessünk ebbe a projektbe. Hiszen a kis országok is így lehetőséget kapnak arra, hogy sajátos értékű kulturális információt továbbítsanak. És hogyha a széles sávú internetet mindenki számára hozzáférhetővé tesszük, akkor az egyenlőség elvét is érvényesítjük, mert a kultúrát hozzáférhetővé tesszük, ez a könyvtár szerepe. Köszönöm. Teresztelger következik. Moc děkuji, pane místopředsedo. Prosím. E, moja grupa polityczna ja osobiście e, nie jesteśmy specjalnymi. személyesen is nem igazán kedveljük azt, amikor a bürokratikus intézmények Szerencsére az nem ilyen. Valóban a elszállt már az írott szöveg korszaka, most már a kép világában élünk. Ez az újfajta kultúra a közvita színvonalát is rontja. Éppen ezért, hogyha szeretnénk valóban jobb polgárokká válni Európában, akkor az Európána Ebben segíthet, jobb európai polgárok neveléséhez járulhat hozzá, olyan polgárok neveléséhez, akik bölcsebbek, műveltebbek lesznek. Köszönöm. Bardzo, Banyi Migalski. Köszönjük Mikalski, kollégának. Papa Nikolau úr következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, egy olyan kezdeményezésről beszélünk, ami Európa egészének az érdekét szolgálhatja, egy valódi, eh, valóban csodálatos kezdeményezés. Trüppel asszonynak is csak gratulálni tudok a kiváló jelentéséhez. Egy olyan európai, kulturális eh, raktár lesz ez, amely valóban minőségi anyagokkal szolgálhat majd mindenki számára digitális formátumban. Nem szeretnénk, hogy az Európeána csak egy platform maradjon, amely különböző máshol megtalálható munkákat, a Wikipédia vagy Google segítségével megtalálható munkákat fog össze. Azt szeretnénk, hogy az Európána egy megfelelő, megbízható, tudományos adatbázisként is működjön, amely megfelelően védett, a tartalom, benne található tartalom is védett, ezért nyújtottunk erre vonatkozó módosító indítványokat a Kulturális Bizottságban lefolytatott vitát követően. Természetesen nem tudjuk, hogy ki fogja ezt használni, a tagállamok mennyire használják majd a kultúra terjesztésére, itt jövünk mi a képbe, e, nekünk az a feladatunk, hogy az Európájának fontosságát, hasznosságát elmagyarázzuk az embereknek és a tagállamoknak, hogy valóban e, hasznosan felhasználhassa mindenki. Köszönjük. Köszönöm, Kámer Vadasszonyák szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselőtársak. Először is szívélyes köszönet Helga Trüppelnek e kiváló jelentésért, mert ma este vitathatunk meg Nagyszerű projekt ez, amelynek nagyon sok kulturális vetülete van, egy online digitális könyvtárra teremtve a világ számára, az európai kultúrjavakat elérhetővé téve, ugyanakkor nagy erőfeszítés kell még ahhoz, hogy valóban sikerre vigyük ezt a projektet. Egyik fő feltétel az, amit frakcióm követel, hogy költségmentesen lehessen hozzáférni a felhasználóknak az Európán adatbázisához. Közösen tárgyaltunk erről, és jó kompromisszumra jutottunk. A szerzőjogok és a védett ö, ö, írások, illetve kulturális savak is védelmet kapnak, meg a hozzáférés is könnyűvé válik. Ezen kompromisszum alapján remélem, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi ezt az ajánlást. Egy további feltétel, hogy a tagállamok is vállalják felelősségüket, saját hazámat illetően nem elfogadható, hogy Goethe bár rendelkezésre áll lengyel és francia fordításban, de németül eredetében például nem lesz, nincs rajta az Európájánál. Tehát a tagállamok megfelelő pénzügyi eszközöket kell, hogy rendelkezésre bocsássanak ahhoz, hogy az Európának végleg, vég, valóban sikerrel működhessen. Köszönöm szépen. Tika asszonyi a szó. beneficiile... Köszönöm, elnök úr lehetőséget, hogy megoszthatom a kollégákkal e témában a gondolataimat. Az Európai Unió polgárai számára valóban komoly jelentőséggel és előnyökkel bírhat az Európeának kezdeményezés. Éppen ezért úgy vélem, hogy a digitalizált tartalom mennyiségét növelnünk kell, a fogyatékkal élők hozzáférését is garantálnunk kell az adatbázishoz. Éppen ezért hangsúlyozom még egyszer, olyan hozzáférést kell biztosítani, ami a fogyatékkal élő polgárok számára is elérhetővé teszi az Európeánát. Azt javasoljuk, hogy biztonsági igazolásokat is e, adjunk az Európa által támogatott weblapok számára, és azt is biztosítani kell, hogy európai szinten megfelelő figyelmet kap ez a kezdeményezés. Szeretném, hogyha Krúz asszony a digitalizált társadalomban a copyright témáról is szólna egy pár szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, és külön fordulok Trüppel asszonyhoz. Az ön jelentését érdeklődve lapoztuk át, valóban az Európájánál még csak a kezdete valaminek, egy nagyon nagy kihívásokat támasztó kezdeményezésnek, és ezért olyan fontos, hogy az tovább továbbfejlesztése megfelelő politikai támogatást kapjon. Hiszen ez egy hozzáférési pont, amelyen keresztül Európa sok színű, sokrétű kultúrájába engedünk betekintést a polgárok számára, ezért különösen Hálás vagyok Trüppel asszonynak, kiváló munkát végzett, mint mindig, és külön gratulálok a névhez, az Európeána önmagáért beszélő név. Az Európai Bizottság az ásfoglalási indítványt is tudja támogatni, amely a legfőbb politikai frakciók támogatásával bír e házban. Elnök úr, ambiciózus projekt az Európeána, csak ö, ismételni tudom önmagam, ez még csak a kezdet. A digitalizált könyvek, újságok, térképek, audiovizuális anyagok és hang archívum ez egyben, amely az interneten keresztül elérhető Európa minden legtávolibb pontjából is. Digitális világban élünk, digitális hozzáférést kell biztosítanunk a digitális anyagokhoz. Nem csak azért, hogy Mikalszki úr mondta, hogy jobb polgárok legyünk, hát ezt még meg kell várnunk, hogy valóban így lesz-e, de mindenképpen kiváló lehetőség ez arra, hogy ha nem is jobbak, de boldogabbak legyünk Európában, hogy élvezhessük az európai kultúra kínálta gyönyöröket. Persze van egy gazdasági komponense ennek a digitalizálás és az online elérhetőség, hiszen a kulturális örökségünket tesszük elérhetőbbé, ez jó néhány ágazat számára hoz majd előnyöket, gondolok itt az oktatásra, a kutatásra, az idegenforgalomra és a médiára is. Az Európeána lap, website egy soha nem látott széleskörű együttműködés eredménye, az archívumok, könyvtárak és múzeumok összefogását dicséri, és ahogy Trüppel asszony is említette, már most is 7 millió digitalizált objektum található, és ez még csak a kezdet. Sokat tehetünk még, sokat kell még tennünk. Az önök jelentése, Trüppel asszony jelentése rámutat azokra a területekre és szakpolitikákra, ahol további előrelépést kell elérnünk az elkövetkezendő években. Elnök úr, ennek a honlapnak a továbbfejlesztése és továbbfejlődése van attól függ, hogy a tagállamok hajlandóak és képesek-e többet tenni annak érdekében, hogy a kulturális örökségünket digitális formába öntsük, és ezeket elérhetővé tegyük az Európeánán keresztül. Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament csatlakozott hozzánk az Európai Bizottsághoz, és együtt kérjük a tagállamoktól azt, hogy tegyék ezt meg minél hamarabb, annál jobb. A parlamenti jelentés azt is hangsúlyozza, hogy az Európán nem csak a köztulajdonban lévő művek elérését kell, hogy biztosítsa, hanem a szerzői jog által védett művekhez való hozzáférést is célul kell kitűznünk. Tikau asszonynak válaszolva mondom el, hogy működőképes megoldást kell találni arra, hogy azokat a műveket, amelyek nyomtatásban nem érhetőek el, illetve azokat a gazdátlan műveket, amelyeknek a szerző jogával bírókat nem tudjuk megtalálni, ezeket is elérhetővé tegyük az Európeána szájton keresztül, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor leparadunk végleg főként Amerika mögött a digitális fejlődésben. Éppen ezt célból az Európai Bizottság e, keresi aktívan azt a jogi megoldást, ami európai szinten is garantálhatná a gazdátlan művek e, problémáját, ha nem bánják, akkor erre majd kitérek akkor, amikor a digitális napirendről fogok bővebben beszélni. Az Európeán a továbbfejlesztett változatát az év második felében fogjuk beindítani, és a várakozásaink szerint ekkorra már több mint 10 millió digitalizált objektum válik elérhetővé. Az elkövetkező években természetesen tovább kívánjuk ezt fejleszteni. A parlament jelentése joggal mutat rá, hogy az a projekt sikeréhez elengedhetetlen, hogy a kulturális intézmények figyelmét felhívjuk erre, hiszen ők adják a digitalizált eh, tartalmat, és az európaiak, főként a fiatalok figyelmét is fel kell hívni erre. A fiatalok különösen fontosak, potenciális felhasználóként, az iskolákon keresztül el is érhetjük őket. Elnök úr, ezért tartom azt fontosnak, hogy az Állam továbbfejlesztésén kéz a kézben együtt dolgozzunk a jövőben is, és az Európai Digitális Napirend egyik kulcsfontosságú eleme marad ez a kezdeményezés. Érdemes tehát várni a további eredményekre. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Lezártuk a téma vitáját, a szavazás Brüsszelben két hét múlva a miniplenárison lesz. Következő jelentésünk